I am uh, Miguel Ángel Martínez. Nem Jerzy Buzek vagyok, hanem Miguel Ángel Martínez. A parlament alelnöke vagyok, és uh, hozzám tartozik a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartása a parlament bürójában, és uh, Buzek úr arra kért fel, hogy én legyek az egyik társelnök ma, a mai ülésen, ugye partnerem másik, társel, másik társelnök, Westerbier úr, a svéd parlament elnöke. Most, ha megengedik, akkor anyanyelmeremre váltok spanyolra. Én vagyok ugyanis a felelős a parlament bürójában a többnyelvűségért, többnyelvűségért is, úgyhogy most spanyolra váltok. A mai ülést akkor talán kezdjük el. Üdvözlöm Önöket! Szeretném Önöket arra emlékeztetni, és most kaptam az információt a titkárságtól, hogy nagyon fontos, hogy kitöltsék azok a megfelelő nyomtatványt, akik szeretnének hozzászólni a vitához. Askur, a svéd igazságügyi miniszter és Baró biztossal lesz majd eszmecsere, és akik szeretnének hozzászólni ehhez, vagy szóra akarnak majd emelkedni, azok kérem, hogy töltsék ki a megfelelő nyomtatványt, és ezzel tudnak fölkerülni a hozzászólók listájára. A mai napi rendünk az első 40 percben a tegnapi munkacsoportok beszámolóiról szólna, az 1-es, 2-es és 3-as munkacsoportról van szó. Nem látom itt López Aguilar urat. Az első munkacsoport munkájáról neki kellett volna beszámolnia. Veszély urra, urra nézek. Jó lenne, hogyha ö, hatékonyak tudnak majd lenni. Akkor most a második munkacsoporttal fogjuk kezdeni. Rapszam úr következik a svéd parlament részéről. Megadom önnek a szót, és arra kérem, hogy tartsa be az 5 perces hozzászólási időt. Kérem, hogy 5 percben mutassa be a jelentést. Köszönöm szépen. Bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy a kettes munkacsoportban számos felszólaló hangsúlyozta, hogy az legyen a céljunk, célunk, hogy elérjük az európai jogi térséget. Ez pedig azt jelenti, hogy a jogrendszereket jobban összeharmonizáljuk, de e közben vegyük figyelembe a nemzeti hagyományokat is vita alatt kihangsúlyozást nyert, hogy abban a tekintetben egyetértés volt, hogy az exekvatúra eljárást szüntessük meg. Természetesen számos megoldási módszer képzelhető el. Többek között arról is hallottunk, hogy az adminisztrációs határozathozatal az országokban nagyon különböző. Ezen kívül a döntése különféle típusaival is probléma lehet. Éppen ezért fontos ebben az összefüggésben hangsúlyozni a jogbiztonság garanciáit. Tehát ezekben kölcsönösen meg kell bízniuk a tagállamokban. Néhányan azt is hangsúlyozták, hogy eh, a jogrendszerek eh, nagyobb harmonizációja lehet a távlati célunk. Ez például a családjogra vonatkozhat, eh, ahol külön nehézségek vannak a nemzeti különbségek miatt. Végezetül pedig elmondanám, mert nem szeretnék túl sokáig beszélni, hangsúlyoznám, hogy természetes az, amikor az emberek eh, az Európai Unióban közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mindig elgondolkoznak azon, hogy mi legyen a következő lépés. És ebben a tekintetben a természetes következő lépés az exekvatúra eljárás megszüntetés lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy ilyen velősebb fogalmazott, és hogy finnyen bánt az idővel. Most megadom a szót az első munkacsoport előadójának, jelentéstevőjének López Aguilar úrnak, az Európai Parlament Libe szakbizottsága elnökének. Tessék, Fernando. Buenos días. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Megpróbálom röviden összefoglalni azt, hogy pontosan mi történt a tegnapi igen érdekes és hasznos vitán, Megpróbálom ennek a hangulatát és tartalmát összefoglalni. Címünk az volt, hogy a polgárok Európájának felépítése vagy kiépítése. Tegnap délután került erre sor, és mindenképpen ki kell azt emelnünk, hogy az e- európai ö, demokratikus építési folyamatban milyen szerepet kapnak a polgárok. Az európai polgárok szerepéről volt tehát szó. Az európai polgárok sok mindent várnak ettől a parlamenttől, azt várják, hogy jogaikat, szabadságjogaikat garantálja a parlament, válaszokat várnak tőlünk, mégpedig úgy, hogy biztonságot is szeretnének. A tegnapi munkacsoport ezen elvekről értekezett tegnap, és megfogalmaztuk azt, hogy a szabadság, a szolidaritás, az igazságosság alapértékeink, ezen alapul az európai építmény, és minden tagállam megegyezik, osztozik ebben ez tehát közös bennünk. Hosszas vitát tartottunk tegnap, illetve az elmúlt tíz évben nagyon komoly vitára került sor az egész Európai Unió területén, és végül kikristályosodott ez a közös nevező tíz éves vita folyamat után, aminek célja az európai ö, intézményi reform volt, és kicsúcsosodott mindez az Euró, a Lisszaboni szerződésben. A Lisszaboni szerződés egyik része az, az alapjogi karta. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy léteznek bizonyos nemzeti fenntartások, vannak olyan tagállamok, amelyek ezt nem írták alá, tehát az Európai Alapjogi Kartáról van szó. Ugyanakkor leszögezhetjük, hogy a Lisszaboni szerződés három alapelemének egyikőről van szó, az Európai Unió működéséről és építé, felépítményéről szóló szerződés mellett ez egy új közös nevező, új horizontot nyit, mint egy az alapjogi karta, és mindenképpen új garanciát biztosít a ö, tagállamoknak, az állampolgároknak, és természetesen nem csökkenti a tagállamok részéről az állampolgároknak nyújtott jogi védelmet. Nem, nem erről van szó valójában ez egy nagyon egyszerű kijelentés, és mégis fontos ez. Az alapjogi kartában alapjogokat szögezünk le. Ezek nem helyettesítik, nem váltják fel azokat az alapjogokat, amelyeket a, a tagállamok garantálnak a polgároknak. Másról van szó, ez egy hozzáadott érték, ez többlet. Ez egyfajta felfrissítése az európai alkotmányozó folyamatnak. Itt új generációs jogokról van szó, olyan jogokról, amelyek bizonyos tagállami alkotmányokban nem foglaltattak eddig benne. A technológiai fejlődéssel, a tudomány előretörésével, a biogenetika fejlődésével, az informá- információs technológia előretörésével, rendkívül fontos például a magánszféra védelméről és a biztonságról beszélni. Ezért is nagyon lényeges a Stockholmi program. Hiszen ez egy cselekvési program, mely arról szól, hogy hogyan lehet a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének terét megvalósítani. Ugye az elmúlt tíz évben mindez kormányközi együttműködéshez tartozott, most pedig európai politikává válik ez, és az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együtt társ törvényalkotóvá válik. A tegnapi vita másik fontos témája az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek közötti párbeszéd volt. Hiszen, az Euró- hiszen a nemzeti parlamenteknek igenis megvan a helye. Nagyon fontos ebben a párbeszédben például alkalmat találni arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehet a biztonságot és a magánszféra védelmét összeegyeztetni. Ez egy igenis eh, re, ö, eh, jelenlévő releváns kihívás. Megnyilvánul például ez az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti párbeszédben. Nemrégiben sort került egy találkozóra az Európai Parlamenten belül, ellátogatott ide az amerikai ö, eh, védelmi nemzetbiztonsági miniszterasszony, és nagyon komoly kérdéseket vitattunk meg. Elmondtuk neki azt, hogy az európai polgároknak rendkívül fontos a magánszféra védelme, az ezzel kapcsolatos jogok, tehát a személyes szféra védelme ezeket kell tudni összeegyeztetni a biztonsági követelményekkel, európai biztonsági követelményekkel, illetve európai Egyesült Államok beli együttműködési biztonsági kritériumokkal. Az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek neki részt kell venni ebben a vitában, tehát a személyes szférával kapcsolatos kérdések megvitatásában, és az a kérdés, és az is kérdés, hogy hogyan védjük azoknak a személyeknek a jogait, akik nem európai polgárok. Tehát a harmadik államok polgáraira gondolok, függetlenül attól, hogy legálisan tartózkodnak itt, vagy illegálisan. Nagyon fontos az is, hogy a külső határokat hogyan védjük, hogyan ellenőrizzük. Ezek olyan feladatok, olyan kihívások, amelyekre egyedül önmagukban a tagállamok nem találnak választ, nem tudják ezt megoldani, kezelni, ezért is kell összefognunk. Meg kell különböztetni a bevándorlást a külföldiek bűnözésétől. Ez két teljesen különböző dolog. Nem ugyanarról van szó, egy bevándorló nem azonosítható a külföldi bűnözővel. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy itt közös munkára van szükség, ráadásul egy, össze kell fognia a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamentekkel. Rövidre zárva. A vita végén elmondtuk azt, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, illetve a Stockholmi program megléte nem könnyíti meg a parlamenti képviselők és az európai ö, intézmények életét, nem, megnehezíti azt. Jó hír ez nekünk, jó hír ez az európai polgároknak. Számunkra ez azonban azt jelenti, hogy még elkötelezettebbnek kell lenni, még nagyobb energiával kell a polgárok képviseletére törekednünk. Tíz éves kemény munka után az intézményes reformmal kapcsolatban nem bocsátanák meg nekünk az európai polgárok, hogyha nem tudnánk megfelelni ezeknek a feladatoknak, nem értenék meg azt, hogyha nem adnánk komoly lendületet ennek a folyamatnak az Európai Parlamentből, hogyha nem tudnánk őket megvédeni az európai polgárok azon fenyegetettségekkel szemben, amelyek jelentkeznek tagállami szinten, ha nem lenne összefogás a szervezet bűnözés ellen, a terrorizmus ellen, tehát nem lenne együttműködés a bűnüldözésben, illetve a rendőri munkában, hogyha nem tudnánk európai szinten védeni az áldozatokat. Remélem, hogy hamarosan elfogadják majd a stokholmi program minden pontját, és ennek a cselekvési tervét pedig majd az elkövetkezendő fél évben spanyol elnökség alatt fogják véglegesíteni. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, hogy az elnök Carmen Hermosin következik a harmadik munkacsoport előadó, előadója, Ermelin. El kell mondjam, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megadhatom neked a szót, hiszen 35 évvel ezelőtt, amikor 35 évvel ezelőtt, amikor országunk felszabadult a diktatúra alól, akkor arról álmodoztunk, hogy én majd 35 év múlva megadom neked a szót, mint az Európai Parlament elnöke. Ez megvalósult. Nagyon örülök annak, hogy itt európai körben tehetem ezt meg. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Röviden összefoglalnám, hogy mi történt a hármas számú munkacsoportban tegnap, a polgárok védelmével kapcsolatban. Ez egy, be, egy európai stratégia. Buszutil úr, Davidson asszony és jó magam vezettük ezt az ülést. Ez a kérdés természetesen rendkívül fontosságú, különösen a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt, illetve az ö, alapjogi karta kötelezővé válása előtt. Ugye nagyobb szerepet kap az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek. A tegnapi plenáris ülésen és szó került erről, és alapvetően kikristályosodott, hogy két iskola van ezzel kapcsolatban. Ez megjelent a munkacsoportban is, nagyjából. Nem lehet pontosan számosítani, de egyértelműen kifejeződött, hogy van kétféle elképzelés van er- erről. Abban mindenki egyetértett, hogy a övezetet, övezetben mindenképpen meg kell növelni a biztonsági kritériumokat, illetve vannak olyanok, tehát a két iskola azok között osztható meg, akik szerintük a biztonsági kritériumokat növelni kell, mások viszont azt gondolják, hogy nem szabad megengednünk azt, hogy a személyes szféra sérüljön, illetve hogy szabadság jogainkat bármilyen mértékben feladjuk. Nagyon érdekes volt a vita, nagyon sokan részt vettek a vitában. Godel úr, Jonker úr, a tanács, Európa tanács Coelho úr, Romano úr, a belga parlament képviselője, a lengyel szenátustól valaki, Lord Harrison a Lordok házából, Zizi asszony Görögországból, Lambrinidis úr a parlament, Európai Parlamenttől, aztán volt egy cseh képviselő is, egy finn képviselő is szót kért, több mint 20 kértek szót, és azt gondolom, hogy nagyon kifinomult véleményeket hallottunk, de a vita mégis legfőképpen erről az egyensúlyról szólt, tehát a szabadság, illetve a biztonság közötti egyensúlyról. A tamperei és hágai folyamatok után ugye a stokholmi program jelenlegi formájában azt gondolták a képviselők, a tegnapi jelenlévők, hogy a stokholmi program túlságosan tágértelmű, úgyhogy jó lenne a stokholmi programot kicsit konkrétabbá tenni, kiértékelni a ö, múlt szakpolitikáit, jobbá tenni ezeket, javítani ezeknek a minőségén, konkretizálni ezeket. de a hozzászólások többsége nagyon hasznos gondolatokat tartalmazott. A stokholmi programmal általános program megítélése általánosságban nagyon pozitív. Sokan tehát azt mondták, hogy túlságosan értelmű a stokholmi program, de hogyha a biztonság területén nem, nem, vagyunk elég, nem tűzünk elég ambiciózus célkitűzéseket, akkor természetesen ennek semmi értelme. Más talán még egy dolgot elmondanék. Például a, vagy a rendőrség együttműködése, de nemzeti rendőrségek együttműködése, rendőrségek közötti párbeszéd, kívánatos lenne, illetve jobban meg kéne szervezni a különböző biztonsági erők közötti együttműködést, várbeszédet, koordinációt. A brit parlament egy képviselője groteszk helyzeteket eleverített fel, például utalt arra, hogyha hogyha angolul tesznek fel egy kérdést a brit rendőrök, akkor azt várják, hogy angol választ kapnak. Nos, hát ez nem mindig van így. Ezért is fontos az, hogy megvalósuljon a rendőr, rendőri együttműködés a határon túlnyúló bűnözés felderítésére. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk, és ez mindenképpen kicsit felvillantotta, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő években. Beszéltünk a szabadságjogok védelméről is, ahogy ez megjelenik az alapjogi kartában. Tehát úgy kell védeni a bolgárokat, hogy szabadságjogaikat jogaikat is garantáljuk. Mindenképpen fokozni kell a rendőrségi együttműködést, illetve oda kell figyelni a homofóbiára, az antiszemitizmusra, a nemek közötti erőszakra. Ezek, ezek ellen mindenképpen fel kell lépni, hogyha a szabadság jogokat, vagy az alapjogokat meg akarjuk védeni. Aztán beszéltünk a közös bevándorlás és menekültügyi politikáról. A résztvevők egy ezzel kapcsolatos európai stratégiát szerettek volna. nagyon oda kéne figyelni a, a bűnözés új és régi formáira, a terrorizmusra, az emberkereskedelemre, különös tekintettel a gyermek és nő kereskedelemre, akik szexuális célból, szexuális kizsákmányolás céljából kerülnek Európába. Kiemeltük még a gyermek pornográfia elleni harcot, illetve arra is kitértünk, hogy az iskolákban és a lakóhely környékén is védelmet kell élveznie a gyermekeknek. Dióhéjban ez történt a tegnapi munkacsoporti ülésen. Nagyon hasznos volt a tegnapi eszmecsere, és remélem, hogy a jövőben nem csak a stokholmi program áll majd rendelkezésünkre, hanem remélem, hogy a spanyol elnökség alatt még konkrétabb intézkedéseket is várhatunk. Elnök, köszönöm szépen, Ermoszín asszony! Megköszönöm mind három jelentéstevőnek a beszámolót. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és ezek a dokumentumok mindenképpen kiindulási alapot jelentenek majd a jövőben. A mai délelőtt során meghallgatjuk majd a svéd igazságügyi miniszter felszólalását, a svéd elnökség nevében szólal majd fel. kasszony. Hadd mondjam el, hogy jelenleg, tehát amikor a svéd kormány egy tagját kérem meg, hogy szólaljon föl, el kell mondjam, hogy Svédország, a svéd kormány mindenképpen példakép Európában, úgyhogy szeretném megköszönni önöknek a munkát, hiszen példaképet jelentenek, mint említettem, a szabadság és a méltóság elérése e, e, elérésében folytatott harcban, úgyhogy megadom önnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, Martine úr, elnök úr, igen, tisztelt eh, Rikstag elnök úr, tisztelt Barró biztos úr, hölgyeim és uraim, képviselő, hölgyek és urak. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a megbeszélésre, amely az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti fórum. Örülök, hogy itt lehetek, ezen kívül örülök annak, hogy a stokholmi programmal foglalkozik a megbeszélés. A stokholmi program egy új öt éves program, amely a jelenlegi hágai programot váltja fel. Az egyik eh, legfontosabb prioritás volt a svéd elnökség alatt. A stokholmi program ambíciója az, hogy biztonságosabb és nyíltabb Európában éljünk, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják. Az állampolgári perspektívából tekintve el kell mondanom, hogy minnyáján a polgáraink, a választópolgárok megbízásából vagyunk itt. Éppen ezért eh, nagyon fontos az, hogy eh, az állampolgárok jogait vegyük figyelembe, és azokkal a problémákkal foglalkozzunk, amelyek hozzáadott értéket képviselnek az emberek mindennapi életében. Másképpen soha nem tudjuk elmondani a választóink számára, hogy miről is szól az európai együttműködés. Tehát a, a bűnüldözés is egy ilyen nagyon fontos téma, hiszen a polgárok elvárják, hogy az együttműködés a határokon átnyúló bűnözést hatékonyabban leküzdi. A szabadság és az igazságosság, illetve a biztonság azok a jelszavak, amelyek az egyén jogait érintik. Tehát szeretnénk növelni a polgárok biztonságát, biztonság érzetét, a jogbiztonság és az egyéni jogok tiszteletben tartása segítségével. A határokon átnyúló bűnözés elleni harc egy nagyon nagy kihívás. A kábítószercsempészet, az embercsempészet és a terrorizmus realitás földrészünkön. És ma például reggel a tévében, a BBC-n láttam egy uh, filmet, amely arról szólt, hogy tíz éves gyerekekkel hogyan élnek vissza szexuálisan embercsempészek. Ennek borzalmas következményei vannak. Nyilvánvaló az, hogy az állampolgárok azt várják el tőlünk, hogy cselekszünk, hogy tegyünk valamit, hogy az ilyen dolgokat megakadályozzuk. Minnyáján olvastuk azt a jelentést, amely ilyen is hasonló dolgokról szól. De újfajta bűnözési formák is megjelentek. Tehát például az internetes bűnözés, a szervezet bűnözés Európában és a világban nem veszi figyelembe a nemzeti határokat. Éppen ezért nem maradhatunk nyugodtak a nemzeti határainkon belül, hogy majd ott leküzdjük a bűnözést. Nem lehet, hiszen a bűnüldözésnek is határokon átnyúló jellegűnek kell lennie. Ez pedig együttműködést követel. Ez az együttműködés már elég messzire jutott, azonban még sokkal többet kell tennünk, hogy legyen egy hatékony európai rendőri és büntetőjogi együttműködés. A Stockholmi program többek között erről szól. Közös megoldásokat kell találnunk a közös problémákra a tagállamok közötti fejlett rendőri együttműködést eh, hangsúlyoznám, a tapasztalatcserét, az adatcserét, illetve a jó munka módszereket, amelyek eh, előfeltételei annak, hogy jók legyünk a bűnözés területén. Természetesen figyelembe kell vennünk a bűn megelőzési lehetőségeket is, tovább kell ezeket fejleszteni. Október 1-én az elnökség az Európollal együtt egy különleges miniszteri tanácskozást szervezett Hágában az Európol szerepéről és potenciáljáról. A tagállamok úgy látják, hogy az Európa egy nagyon fontos eszköz abban, hogy az Európai Unión belül hatékonyabbá tegyük a határokon átnyúló együttműködést. A rendőri együttműködés a nagyobb nemzetközi léptékben is fontos. A határokon átnyúló együttműködés, illetve az információcsere a siker alapfeltételei. Így az Európai Unió magasabb szintű együttműködéséhez is hozzájárulhatunk, és célunk pedig az, hogy nagyon fejlett legyen az információcsere. De roppant fontos az, hogy az információ csere az adatvédelmet és az emberi jogok védelmét is figyelembe vegye. Főleg akkor, amikor arról van szó, hogy meddig tárolják például az adatokat. Az adatokat nem szabad tovább tárolni, mint szükséges de csak is adat cserével lehet megoldani a bűnözés elleni harcot. Tehát lehetséges úgy adatokat cserélni, hogy az emberek személyes adatait védjük. A kölcsönös elismerés elve a jogi együttműködés alapelve marad. A kölcsönös elismerés el kell fogadnunk, korrekt módon alkalmaznunk kell, hiszen csak is így működhet az együttműködés. Ezért szükséges, hogy legyen egy kölcsönös bizalom egymás jogrendszere iránt a tagállamainkban. A bizalom a nemzeti hatóságok között is lényeges, de az is fontos, hogy az állampolgárok is bízzanak az intézkedésekben. A tagállamok hatóságainak tehát bízniuk kell egymásban. El kell ismerniük a többi tagállam bíróságai által hozott ítéleteket és a végrehajtásaikat is. Ez pedig olyan intézkedéseket is magában rejt, amelyek erősítik a bizalmat. De itt azért vannak kérdőjelek egy lehetőség az, hogy többet tudjunk a többiek jogrendszeréről. Ez viszont továbbképzés szükséges, továbbképzési programok, például Erasmus csere a bírák, a rendőrök számára. Létre kell hoznunk a kiértékelő hálózatokat, hogy jobban megismerjük a nemzeti határozatokat egy bizonyos minimális szintet el kell érnünk, ami a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jelenti, bárhol legyenek is az állampolgárok. Tehát a leglényegesebb az, hogy olyan nyelven szólhassanak a polgárokhoz, illetve ők, amelyet értenek. Tehát itt gyanúsítottakról, áldozatokról is lehet szó. Nagyon fontos, hogy egy megfelelő tervben megállapodjunk, hogy a vádlottakat hogyan kezelik a különféle tagállamban, illetve a terhelteket. Három éves tárgyalásaink voltak, de nem tudtunk megállapodni ebben a tervben. Itt eh, konkrét intézkedésekről, eszközökről van szó, amelyeket hozadott értéket jelentenének az állampolgárok számára. Kívánatos az, hogy a Stockholmi programon kívül is folytassuk a tárgyalásokat. A Stockholmi programban eh, nagyon szembetűnő az áldozat perspektívája a mobilitás révén a polgárok egyre gyakrabban lesznek bűncselekmények áldozatai más tagállamokban, mint ahol laknak. Az állampolgároknak bíznia kell abban, hogy a másik tagállamban is megkapják azt az eljárást, amely nekik jár, hogy a saját nyelvükön beszélhessenek megfelelő segítséget, információt kell a bűncselekmények áldozatainak adni az eljárás során. Ezen kívül az okozott kárt lehetőleg meg kell téríteni. Éppen ezért a tanács megegyezett egy olyan stratégiában, amely a az áldozatok jogait erősíti az egész Európai Unióban. Nagyon ambíciózusak vagyunk az áldozat védelem terén. Itt konkrét, hosszú távú stratégiánk is van. Nagyon intenzív tárgyalási szakaszban vagyunk. Egy hónapja mutatta be az elnökség az első programtervezetet. Nagy az érdeklődés a tervezetünk iránt, amely megtalálható az elnökség honlapján. A bizottság közleményeit is olvashattuk itt már a múlt nyáron kerültek ezek publikálásra. Hát körülbelül ugyanúgy osztjuk be a fejezeteket, mint a bizottság közleménye, de most egy újabb fejezetet írtunk hozzá a külkapcsolatokról, hiszen számos tagállam rámutatott arra, hogy az Európai Unión kívüli világ is egyre fontosabb a munkánkban. Erre a területre is gondolnunk kell az EU belső belügyi és igazságügyi együttműködése a harmadik országokat is érintenie kell, érintenie kell. Így ki kell fejlesztenünk az idevágó mechanizmusokat. A Koreper hetente tárgyal a szövegről, és november 30-án, december 1-én a következő az Európai Parlament állásfoglalását várjuk a november 24-26-ai plenáris ülésen. Most végezetül néhány szót szólnék a Lisszaboni szerződésről. A Lisszaboni szerződés nagy változásokat tartalmaz a szabadság, biztonság és igazságosság térségéről. A határozathozatal számos területen változik. Az Európai Parlamenttel intenzívebb lesz az együttműködés, reméljük, hogy a nemzeti parlamentek új feladatai is gyümölcsözőek lesznek, amikor a állampolgárok számára ilyen fontos politikai dologról van szó. Most pedig szeretném megköszönni figyelmüket, és érdeklődéssel várom megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm. Muchas gracias, señora ministra. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most Baró biztos úr következik. Parancsoljon 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Beatrice Ask asszony, aki miniszterünk, és a tanács elnöke ebben a funkciójában. Végül is a program lényegi vonásait bemutatta. Most először Westenberg úr jelenlétében a svéd elnökség szerepét szeretném kiemelni. Ez egy rendkívül pozitív szerep, véleményem szerint a Stockholmi program meglehetősen komoly célokkal számol. Köszönöm szépen a raportőröknek, a Kvila úrnak, Hazan úrnak és Bono asszonynak. Ezt a Stockholmi programot egy olyan időpontban fogadjuk majd el, amikor a Lisszaboni szerződés alkalmazásra kerül. Meggyőződésem, hogy az együttdöntés, mint eljárás fontos hozzájárulást jelent ahhoz a politikához, amelyet a belügyek területén, a szabadság és a jog térsége területén bonyolítunk le és ez azt jelenti, hogy a jövőbeli tárgyalások szempontjából egy fontos többletérték alakul itt ki. Közlekedési biztosként eddig is ez volt a meggyőződésem, és a mai napon is ezt hallottam. A migrációs politikánkban ezt a vonalat kell követni. Minden esetre én örülök annak, hogy azt láthatom az Európai Parlament teljes mértékben bevonásra kerül, amikor ezt a jogi közösséget kívánjuk kialakítani, amelyre valamennyien törekszünk. A minősített többség kibővítése, kiterjesztése a tanácsi döntésekben például lehetőséget ad arra, hogy bizonyos fontos döntéseket meghozzunk, és az tagállami parlamentek bevonása is erősödik majd az uniós döntéshozatalba. Ez lehetővé teszi majd, hogy a szubszidiaritás elve fokozottabban érvényesüljön, és ez már csak azért is fontos, mert például a családjog vagy a büntetőjog egyelőre igencsak érzékeny területet jelent, és ezt a szubszidiaritást ezeken a területeken még fokozottabban kell élvényre juttatni. Köszönöm szépen a tagállami képviselőknek azt, hogy ilyen mértékben hozzájárultak a sikeres tanácskozáshoz. Végül pedig úgy gondolom, hogy a harmadik pillér megszüntetésével az az eredmény keletkezik, hogy az Európai Bírósághoz lehet fordulni, és még inkább, mint eddig, és a gyakorlatban a jogi közösség elől még jobban átkerül. A Stockholmi program tehát itt találkozik egy új intézményi szakasszal, amely lehetővé kívánja tenni hogy gyorsabb, ambíciózusabb lépéseket tehessünk ezen Európa kialakításában, amikor a szabadság és a jog és a biztonság térségéről beszélünk. Kedves Beatrice, Ask, a programunk középpontjában az európai polgár áll, és ebben az értelemben együtt kell működnünk. Éppen ezért örülök annak, hogy az elnökség projektje igencsak közel áll az Európai Bizottság közleményében foglaltakhoz. Az állandó képviselők bizottságában, a Koreperben, mint már az imént Eszkasszonytól hallottuk, kötelezettséget vállalt az Európai Bizottság arra, hogy a tárgyalások folytatódnak novemberben is még, Egészen addig, amíg összeül a belés igazságügyi tanács, sőt, a decemberi európai csúcsig tart ez. És most lehet, hogy ismétlem Ask asszonyt, ennek ellenére szeretnék kiemelni néhány pontot. Azon pontokról van szó, melyek azok a pontok, amelyek fontosak az uniós állampolgárság vagy polgárság kérdése. Itt arról van szó, hogy ez egy pluszt jelent, ez nem kérdőjelezi meg a tagállami állampolgárságot természetesen. Például a polgárok szabad mozgása tartozik ide. El kell, hogy mondjam, ez egy óriási jelentőségű szabadságjog, ez az emberek magánéletét is magában foglalja, az adatvédelem is ide tartozik, ha már erről beszélünk, és Európának igenis szüksége van egy úgynevezett adatvédelmi architektúrára. Az uniós polgárság egyébként az Európai Unió demokratikus életében való részvételt is biztosítja, és az Európai Bizottság, az Európai Parlament javaslatait is támogatja ebben az összefüggésben. Mindenek előtt hogy bevezessünk egy napot, mondjuk ez lehetne a május 9-e, amikor az európai parlamenti választásokra sor kerül. Ez ténylegesen gazdagodást jelentne, jelentene. Az alapjogok területén jelentkezik a plusz ilyenkor, és ez mind az európai jog részét alkotja majd. Bizonyára lehetőséget kapunk arra is, hogy az európai, európai, európai emberi jogi egyezményhez Európai Unióként csatlakozzunk. Köszönöm szépen az előttem szólóknak a, az elmondottakat, hogyha európai jogi térséget kívánunk a polgár érdekében kialakítani, akkor egyelőre akadályokkal szembesülünk, amelyeket le kell bontanunk. Az Európai Parlament felhívta a figyelmet egy európai jogi kultúra kialakításának sürgősségére, fontosságára. A kölcsönös elismerés kell, hogy legyen az alappillére a jog Európájának kialakításában. Ami azt jelenti, hogy kölcsönös bizalomra van szükség valamennyi érintett között a jogterületén. Ez azt jelenti, hogy szükség van egy alapra, ez a közös jogszabályokat jelenti. Ehhez hozzájön még az is, hogy az összes európai polgár valamennyi tagállamban hozzáférhessen az igazságszolgáltatáshoz még hozzá akadálymentesen. Az Európai Igazságszolgáltatás nak egyik szerepe, hogy a gazdasági életet is támogassa. És van egy harmadik tengely, amiről beszélni szeretnék, ez a biztonság. Szükség van egy belbiztonsági stratégiára, ez kiindul az alapjogokból, másrészt pedig ez egy globális stratégia kell, hogy legyen, Három nagy terület körül épület fel a rendőrségi együttműködés, az egyik nagy terület, ehhez hozzájön a büntető jogi együttműködés. Harmadszor szeretném még megemlíteni azt, hogy az európai felségterületre való bejutás közös ellenőrzése, jó ellenőrzése, tehát az Európai Unió területének ellenőrzése. Aztán ehhez jön még negyedikként a bevándorlás, itt szolidárisnak kell lenniük a tagállamoknak, és partneri kapcsolatokat kell kialakítani más országokkal. Hosszú távú politikát kell itt kialakítani, a bevándorlás területén, hiszen egyrészt foglalkoznunk kell a legális bevándorlással. Itt ez azt jelenti, hogy egy közös státuszt kell biztosítani, egy legális státuszt kell biztosítani bizonyos bevándorlók számára, viszont határozott nemet kell mondanunk az illegális bevándorlásra. Végül pedig arról van szó, hogy a menedéket keresők számára ki kell alakítani egy Európát. Itt is biztosítanunk kell az alapjogokat azon emberek számára, akik menedékjogot, menekült jogot kérnek. Ezek tehát a nagy területek, amelyeket itt egy-egy fejezetként említenék meg, és amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unió egy jogi unió legyen a polgárok érdekében. Ezt szolgálja a Stockholmi program, de a spanyol elnökségnek is van egy akcióprogramja, egy cselekvési programja. Számunkra pedig az a fontos, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek szerepe erősödjék. Ez azt jelenti, hogy a nép által választott emberek, akik önök, közösen működhetnek a jogi közösség ezen nagy építményén. az elmúlt két napban éppen azt láthattuk, hogy önök milyen elkötelezetten működnek a jog Európájának kialakításában. Ez a polgárok Európája lehet csak. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam egy néhány szóban önökhöz szólni, és most pedig azt gondolom, hogy Állunk rendelkezésükre miniszterasszonynal, amennyiben kérdéseik vannak. Köszönöm szépen, Baró úr! Nagyon jó, amikor ellátogat ide a bizottság, és tudom, hogy hosszú évekig nagyon jó barátja volt az Európai Parlamentnek, nagyon megértő volt, és ezt megköszönném most. Most átadom az elnöklést egy kollégámnak, nagyon örülök annak, hogy itt lehettem a konferencia vagy a plenáris ülés elején. Tessék, átadnám a elnöklést. Köszönöm. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy csak akkor kapnak hozzászólási időt, lehetőséget, hogyha kitöltik a erre vonatkozó formanyomtatványt aki kérdést szeretne föltenni, azt kérem, hogy jelezze, hogy kihez szól a kérdése, Baró úrnak, a miniszterasszonynak, vagy mindkettőjüknek, vagy mindkettőjükhöz szól. A vita végén Baró úr röviden megválaszolja a kérdéseket. Szeretném azt is a figyelmükbe ajánlani, hogy három perces a hozzászólási idő, ezt kérem, hogy tartsák be, és utána pedig lehetőség nyílik a 30 perces kérdésekre. Mostani David következik a francia szenátus részéről. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A stokholmi program célja, hogy Európa jogbiztonság térsége legyen. Ez egy olyan cél, amelyet valamennyien szeretnék megvalósítani, de van itt egy dolog, például az adatbankok kérdése, ez arra utal, hogy Európa erőd lesz, amely főleg védeni kívánja magát. A kérdés az, hogy az adatvédelemmel mit kezdjünk. Itt a Stockholmi program Európa jövőjét is jelenti, Egyensúlyt kell teremteni az alapvető jogok és a biztonsági aspektusok között. Van az Európai Emberi Jogi Karta, az Alapjogi Karta, a személyes adatok védelmét biztosítanunk kell, hogyha összekötik egymással az adatbankokat, akkor ezt teljesen átlátható módon kell csinálni. A migráció esetében pedig megint csak az a benyomás alakul ki, hogy Európa elsősorban védeni akarja magát, nem a szolidaritás keretei között kíván együttműködni másokkal, de egyébként az egyes workshop ezt tegnap hangsúlyozta, és hiszen ezek az értékek nagyon fontos. Miért erősítjük a Frontexet, miért vannak gyors reagálású csapatok a határokon, a Blue Card. A Blue Card ugye azt jelenti, hogy csak képzett emberek jöhetnek be, a gyermekek, kevésbé képzett férfiak, gyermekek, akik el akarják hagyni az származási országokat háború, vagy éjség, vagy szárazság miatt, asszály miatt, ezeket úgy kezelik, mintha bűnözők lennének, letartóztatják őket, és nem jöhetnek át Európába a kommunisták tiltakoznak ezen represszív, elnyomó jellegű bevándorlási politika ellen. Agila úr tegnap, egyébként tegnap emlékeztetett arra, és ma is elmondta ezt, hogy az Európai Unió egy új közös alapot, egy közös nevezőt kell, hogy kialakítson. Az azonosságtudat és a jogok azonban nem szűnhetnek meg, és Baró is ezt hangsúlyozta, hogy ezek továbbra is fennmaradnak. Éppen ezért szükség van arra, hogy legyen egy ilyen közös nevező, ezt támogatjuk és számunkra a bevándorlók gazdagodást jelentenek, és nem azt, hogy elveszítjük az identitásunkat. Ez egy pluszt jelent, amit ezektől a nőktől, férfiaktól és gyermekektől kapunk, nekünk pedig az a dolgunk, hogy olyan jogokat adjunk nekik, amelyek méltóak az EU-hoz. Végül pedig szeretném elmondani, hogy vannak aggodalmaink a stokholmi program miatt. Ezek arra készítnek bennünket, hogy nem a szabadság, biztonság és jog térsége ez az Európa, hanem egy olyan Európáról beszélünk, amely nem képviseli ezeket. Mi tudjuk, hogy mit akarunk a Stokholmi programtól. Köszönöm szépen. Az olasz szenátus képviseletében Maritáti. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam az igazságszolgáltatással vagy ö, foglalkozó munkacsoportban dolgoztam, és nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő ö, hasonló plenáris ülésen konkrétabb válaszokat ö, kell keresnünk. Tehát nagyon jó lenne az, hogy átadjuk a hangulatát gondolatainknak, tehát hogy igazi szimbiózist kell létrehozni az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy szerintem mik a legfontosabb témák bevándorlással kapcsolatban. Rendkívül bonyolult a helyzet, nagyon sok jelenséget kell egyszerre az Európai Uniónak ellenőriznie. Elfogadhatatlan, hogy izmait mutassa az Európai Unió azon menekültek ellen, akik a majdnem biztos halálból és az éjségből menekülnek ide. Tehát nagyon ö, oda kell figyelni erre a jelenségre, megfelelően kell ezt ellenőrizni, menedzselni. Nagyon fontos lenne az ö, megelőzésre odafigyelni, oda ö, ki kell építeni a kapcsolatot ezzel kapcsolatban azon országokkal, ahonnan leginkább érkeznek a, ö, érkeznek a menekültek, aztán oda kell figyelni a nyelvi sokféleségre, hiszen nagyon sok országból érkeznek a menekültek, és tudjuk, hogy nagyon eltérő társadalmakból érkeznek ezek a menekültek. Nagyon kényes a helyzet, nagyon komoly, nagyon komoly gond az, hogy nem mindig figyelünk oda ezeknek a menekülteknek az alapjogaira. Aztán ott vannak azok a menekültügyi központok, ahol gyakorlatilag fogva tartják őket. Lehet, hogy a nevük menekültügyi központ, de igazából ezek zárt börtönök. véleményem szerint ezek fogadó központokká kellene, hogy átalakuljanak, ahon, ahol befogadjuk őket, és felkészítjük őket arra, hogy, vissza, hogy kitoloncoljuk őket, hogy visszajutassuk őket a származási országukba. Hazámban represszív eljárásokat tapasztalhatunk, tehát elnyomó eljárásokat. Nagyon sok jogi eljárást indítottak ezzel kapcsolatban, és az, hazámban az az elképzelés, hogy a bevándorlás büntet, bűncselekmény. Ez, ennek szerintem semmi értelme nem oldja meg a helyzetet, arról van csak szó, hogy, ennek a, hogy ezeknek a személyeknek az alapjogait nem adjuk meg, nem, garanta, nem garantáljuk. Tehát az lenne a lényeg, hogy egyezményeket kössünk a származási országokkal, támogassuk őket. Ez a fajta megközelítés méltó csak a polgári e- e- Európának, Európához. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most Simon Bosszútűr következik, az Európai Parlament képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csatlakoznék Martinez úrhoz abban, hogy örülök annak, hogy Báró úr ellátogatott ide, és megköszönöm öt éves munkáját, és azért is hála illeti őt, mert volt bátorsága tartalmat adni e, a biztonsága, a jog és a szabadság területének, vagy érvényesülésének. Mindenképpen sikersztorit kell ebből csinálnunk. Elképzelhető, hogy az elkövetkező években a szabadság, az igazságosság és a biztonság területe lesz az Európai Unió igazi nagy projektje. És azt hiszem, hogy most kezdjük el csak azt érezni, hogy ez mekkora kihívás. A Lisszaboni szerződés nem sokára pár nap múlva hatályba lép, és ez mindenképpen megadhatja a kezdeti lökést. A minősített többség a tanácsban és az Európai Parlament együttdöntési ereje arra kényszeríti majd az Európai Uniót, hogy konstruktívabban próbáljon meg eredményeket elérni, úgyhogy nagyon várjuk már a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, ezáltal további tartalommal tölthetjük meg a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területét. A parlament tudja, hogy eltérő politikai prioritások és érzékeny területek vannak, nem pusztán a frakciók között itt a parlamentben, hanem a különböző tagállamok között is az Európai Unióban, ezt pontosan tudjuk. Ezt nem úgy kell megoldani, ezt a többféleséget, hogy tétlenek vagyunk, hanem hogy még több energiát mozgósítunk a kompromisszum megtalálására. Egyesek szerint a biztonság a lényeg, mások szerint a szabadságjogok fontosabbak. Egyesek úgy gondolják, hogy az illegális bevándorlás ellen kéne jobban fellépni, mások úgy gondolják, hogy a bevándorlók jogait kéne jobban védeni védeni. Kérdés az, hogy hol találjuk meg az egyensúlyt. Néhány nappal ezelőtt az Európai Emberi Jogi Bíróság egy ellentmondásos ítéletet hozott az olasz iskolákban a feszület létéről, tehát hogy, meg, hogy lehetnek-e feszületek az olasz iskolákban. Ez egy nagyon megkérdőjelezhető, nagyon kényes kérdés, nagyon nehéz így vagy úgy dönteni. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Erre fölkészültünk, erre minden, ehhez mindenképpen nagyon komoly bátorság kell majd. Nem sokára sor kerül a ö, biztosok meghallgatására, elkövetkezendő hetekben, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy kikapja majd azt a tárcát, amit eddig egy ember amely, amelyet, amely egy, egy ember volt felelős, Barra úr, most ugye ezt két ember fogja vinni ezt a tárcát, lesz egy emberi jogi biztos és egy belügyi és bevándorlási biztos. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk a meghallgatásokat, és szeretnénk garanciákat kapni a biztosoktól azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének tenni, és hogy kívánják elérni az említett egyensúlyt utána a Stockholm pro, Stockholmi program elfogadása következik, reméljük ez is sikeres lesz majd, illetve az ehhez kapcsolódó cselekvési terv. De a megvalósítás, a végrehajtás mindig a lényeg. Nagyon szép szavakat hallottunk, érdekes dokumentumokat olvashatunk, ha, olvashatunk, de most következik a lényeg, a megvalósítás, és hogyha a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését akarjuk látni, akkor a lényeg mindenképpen a végrehajtás. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Tomás Gulis Grulich következik a cseh szenátus részéről. Elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák, jelenlévők, az itt megvitatott kérdések, amelyeket a biztos úr is felvetett, arra késztetnek engem, hogy kommentáljam. Ezeket a Csesz Szenátus és Stokholmi Program alapjait megvitatta, és egy alapvető fontosságú határozatot hozott. Arról volt szó, hogy reális célokat kell kitűzni, alaposan értékelni kell, hogy milyen kezdeményezések születnek, és valójában milyen tényleges pluszt jelentenek ezek az új intézkedések. Itt azt hangzott el, hogy ambíciózus projektről van szó. Persze az ambíció fontos, de azért végrehajthatónak is kell lennie. Úgy gondoljuk, hogy fontosak a általunk felvetett célok és megkötések, amelyeket a Stockholmi programmal kapcsolatban említettünk. Két dologra akarom felhívni a figyelmet, ami nagyon fontos a cseh szenátus számára. A szenátus úgy gondolja, nem kívánatos cél az, hogy a Frontex egyfajta európai határőrizeti szerv legyen. Ahol most tartunk, ott kiképzés koordinációja, az tulajdonképpen elég az EU szempontjából. A tagállamoknak kell megvédeniük a határaikat. Másrészt pedig a migrációt is vizsgálta a csehszenátus, az illegális migrációt, bevándorlást természetesen mindenekelőtt a megelőzéssel kell leküzdeni. A legális bevándorlásnál pedig a munkaerőpiacok körülményeit kell figyelembe venni az egyes tagállamokban. Másrészt a szenátus úgy gondolja, hogy differenciáltan kell látnunk a szociális juttatásokat is a bevándorlók számára az hangzott, hogy a legális bevándorlók ugyanolyan hozzáférést kapjanak a szociális juttatásokhoz, mint a tagállamok polgárai. Véleményünk szerint azonban a szociális biztonsági rendszerekkel való visszaéléshez vezet ez, és növekedni fog a migráció a szociális juttatások miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Beniszti úr következik. La délégation française se félicite de l'initiative. Örülünk a svéd és a kezdeményezésnek, hogy létrejön egy ilyen találkozó az Európai Szabadság, Biztonság és Jogkérségének létrehozásáról a stokholmi programon belül francia delegációként komoly bizalmat építettünk fel baróra szemben, nagyon jól ismerjük őt a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek, amely most top gyökkört kap, komoly hozzáférést kell biztosítanunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után hogyha szembe akarunk lépni a szervezett bűnözéssel, és meg akarjuk védeni az európai polgárt, akkor az azt jelenti, hogy a rendőrségi és igazságügyi együttműködés a Schengeni térségben meg kell erősíteni. A szeptember 11-i merényleteket követően az információ csere került a középpontba. A nemzetközi adattovábbítást javítani kell, viszont a különböző rendőrségi adatbankok is szoba kerültek már, feltétlenül javítani kell a nemzetközi igazságügyi és rendőrségi együttműködést, ez vonatkozik természetesen az EU-n belüli együttműködésre is. Senki sem érteni meg, hogy tehát látni kell, hogy ma operatív szakaszba került ez az együttműködés, Például az Egyesült Államok és Európai Államok között kialakult egy együttműködés, de az európai tagállamok között gyakran az együttműködés nincs ilyen szinten, bár a fejlődés megfigyelhető volt az elmúlt években. És az információs technológia is nagyokat lépett előre, viszont azt is látnunk kell, hogy a bűnözés is egyre inkább átlépi a határokat. Feltétlenül szükség van arra, hogy az államok egymás közötti információ cseréje jobb legyen, és kölcsönösen automatikus hozzáférést biztosítanak a tagállami adatbankokhoz is. Mindegy, hogy milyen adatokról van szó, szóval ide tartoznak például az új lenyomatok is. A együttműködést tovább kell fejleszteni, és az ATN adatok összekapcsolására is szükség van, a megfelelő adatbankokat be kell vonni ebbe az együttműködésbe. Báró úr úgy gondolja, hogy a stokholmi programmal tényleg megkapjuk azt az eszközt, amelyel a rendőrségi együttműködés és az igazságügyi együttműködés itt Európában javítani tudjuk, és képesek leszünk megbirkózni az összes kihívással az európai polgárok védelme érdekében. Köszönöm szépen Andrew Brown az Európai Parlamentből. Señor presidente, Tisztelt elnök úr! Először is gratulálnék a svéd elnökségnek, hiszen kitűnő eh, alkalom ez arra, hogy elmélyítsük gondolatainkat az európai eh, szabadság, biztonság és jog érvényesülésének teréről. Nos, az előttünk levő út buktatókkal van tele. Ezt ne felejtsük el. Néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Tanács egy keret határozatot szeretett volna létrehozni, három éves munka után arra jutott, hogy nem lehet ezt az együttműködést megvalósítani az igazság, igazságszolgáltatásban, úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy van itt elég buktató. Nos, mi főszerepet vállalunk majd ebben a folyamatban, a tanács, a bizottság, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek. Nekem négy ajánlásom lenne ezzel kapcsolatban, ezektől nem kéne sokban eltérni. Úgy vélem, hogy alapvető fontosságú az, hogy a tanács és a bizottság tartsák meg a kezdeményezési elvet. Enélkül, hogyha nincsen kezdeményezés, akkor nem jutunk előre. Ezért azt kérem a tanástól és a bizottságtól, hogy a parlament elé új normákat tárjanak, amelyeknek célja, hogy bűnügyi együttműködésünket, tehát hogy a, hogy a bűnügyi együttműködés lehetővé tegyék, illetve egy harmonizációt érjünk el az igazságszolgáltatásban. Nos, csak úgy megoldható ez az együttműködés, hogyha elismerjük a rendőri, egymás rendőri szolgálat, szolgálatát, bírói szolgálatát, akár a bűnügyi laboratóriumok szolgálatát. Annak semmi értelme, hogyha a görögök nem bíznak meg a, nem bíznak meg a németekben, vagy hogyha a litván törvényszéki orvos nem ad hitelt a spanyoloknak. Úgyhogy mindenképpen ez az előrehaladás kulcsa. Aztán az egyensúly elve is fontos. Ismerjük a biztonság és a szabadságok közötti ellen közötti konfliktust, annak semmi értelme, hogy a parlament a szabadságot tartja fontosabbnak, a bizottság meg mondjuk a biztonságot. Egyesült kell elérni. Nem csak az európai parlamenti képvisel, képviselők garantálják az emberek szabadságjogait az Európai Unióban. Még egy dolog. Csak úgy léphetünk előre, hogyha létezik egyfajta politikai nagyvonalúság. Hogyha a nemzeti parlamentek fenntartják maguknak a, a például a bírói együtt, vagy például az igazságszolgáltatásban, vagy a rendőrség munkájában a szuverenitást, akkor nem haladunk előre. Mindenképpen el kell ismerni a másik országot, és el kell fogadni azt is, hogy létezik az Európai Parlament, amely mindenki számára jogalkotó. Tehát a bűnügyi jogban, az eljárási jogban mindenképpen erre kell törekedni. Tehát erre a politikai nagyvonalúságra van szükség. Ezért hangsúlyozom azt, hölgyeim és uraim, hogy a politikai akaratnak kell vezérelnie ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. Now... Köszönöm szépen, hogy az elnök most Ignacio Cosilogut Jerrez következik a spanyol eh, kongresszusból. Köszönöm szépen, elnök úr! csatlakoznék azokhoz, akik gratulálnak Ask miniszterasszony, gratuláltak Ask miniszterasszonynak, illetve Baró biztos úrnak. Három kockázatot szeretnénk most kiemelni a közös biztonsági övezet kiépítése során ezek fenyegetnek minket. Nagyon fontos az, hogy Európa ne akarjon többet, mint amennyire képes. Ugye az Európai Unió azt, garant, azt akarja garantálni a polgárainak, hogy megvédi őket. Ne keverjük össze, hogy az Európai Unió mit vállal, és hogy a nemzetek, a nemzetállamok mit vállalnak. Mit vállalnak az Európai Uniónak lehetővé kell tenni az együttműködést, és ehhez megteremteni az eszközöket. De a biztonság területén még mindig a tagállamok a főszereplők. A második dolog. Ne keverjük össze a nagyobb mértékű biztonságot a nagyobb mértékű bürokráciával. Általában az a bevett eljárás, hogy amikor valamit el szeretne még érni az Európai Unió, akkor egy újabb ügynökséget állítve nem szeretnénk, hogy a Európai Rendőrség jönne létre. Inkább hatékony eszközökre van szükség, amelyek lehetővé teszik a rendőri együttműködést. Utolsó, utolsó tanácsom Elképzelhető az is, és ez is kockázat, hogy Európa elbunkeresedik. Biztonságosabb Európát szeretnénk egy egyre kevésbé biztonságos Európában, ez pedig nem lehet realitás. Le kell rombolni a határokat, a falakat, az akadályokat. Ugye amikor a terrorizmus veszélyről beszélünk, ez a veszély jelentkezik Európán belül is, és Afganisztánban is. Amikor a drogkereskedelemről beszélünk, akkor az jelenti a jelenti a kolumbiai problémát is, illetve azokat az afrikai országokat is, ahonnan általában erednek a drogkereskedők. Tehát ne keverjük össze ezeket a kérdéseket, ez mindenképpen hozzásegít minket ahhoz, hogy a biztonság kérdését eredményesen tárgyaljuk. Köszönöm szépen, hogy az elnök most Szászi úr következik a finn parlament részéről. Arvoisa puheenjohtaja, ärade ordförande. Haluan lämpimästi onnitella Ruotsia. Köszönöm, elnök úr. Svédországnak szeretnék gratulálni, hogy ezt a stokholmi programot létrehozták a Tamperei és a Hágai programból kiindulva. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ez nagy előrelépést fog jelenteni. Szeretném még megjegyezni, hogy a jogállamiság elve ezáltal megerősödik Európában. Azt gondolom, hogy sok javítani valónk van, még ha megnézzük például az Egyesült Államokat az európai államokkal, hiszen ott a legfelsőbb bíróság igencsak filozófiai irányultságú ítéleteket is képes hozni, amelyek nagyon nagy jelentőséggel bírnak a későbbiekben. Mi természetesen az alapjogokat kívánjuk képviselni, de figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan függenek össze ezek a dolgok. Úgy gondolom néha, hogy emlékeztetni kell arra, hogy Oroszország nem lett demokrácia, és látjuk azt is, hogy bizonyos jogi fogalmakkal vissza is lehet élni. Az egyik nagyon fontos kérdés például az alapjogok betartatása. Számomra nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy van legfelsőbb bíróság, Németországban még van alkotmánybíróság is, amely minőségi ítéleteket képes hozni, és azt gondoljuk, hogy ilyen jellegű ítéleteket egész Európában utána érdemes megvizsgálni. Úgy gondolom az Európai Emberi Jogi Bíróság is nagyon fontos, egész Európában hatályos ítéleteket hoz, és szintén nagyon fontosak ezek az ítéletek. Az összes parlamentben ö, meg kéne nézni az Emberi Jogi Bíróság ítéleteit, és azokat be kéne tartani a parlamenti munka során az emberi jogi bíróság munkája folyamatosan fejlődik, és úgy gondolom, hogy itt olyan erőforrások vannak, amelyeket a magunk javára kéne fordítani. Az Európai Uniónak a lehető leggyorsabban csatlakoznia kellene az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. Úgy gondolom, hogy erre van lehetőség, és át, miniszterasszony már említette is ezt. Emlékeztetni szeretnék még egy dologra, méghozzá arra, hogy eh, az alapjogok eh, betartatása az Európai Unióban működik, és eh, elnök úr, a végén még egy dolgot szeretnék elmondani. Az átláthatóság az Európai Unióban egy nagyon fontos tényező, fontos az is, hogy az Európai Parlament és más európai intézmények ennek szellemében járjanak el a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig eh, Bronz úr kap szót az Európai Parlamentet. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokat hallottunk a polgárok Európáról, a jobb demokráciáról. Én azt mondanám, hogy a szabad, szuverén, független nemzetállamok Európájának a polgárai szüksége. Nem egy föderális szuperállam polgárairól beszélünk. Hogy a demokráciát eh, érvényre juttassuk, eh, jobb lenne több népszavazást rendezni, és nem egy ilyen szuperállami döntéshozatali mechanizmust szorgalmazni. Néha azt látjuk, hogy fordított viszony van a demokráciáról szóló beszédek és a realitás között. Ott, ahol ma vagyunk, Belgium, néhány éve igazából olyan lépést tett, hogy az egyik legnagyobb politikai pártot betiltották. Magyarországon az ellenzéki párt politikusait a rendőrség megverte, letartóztatta és őrizetbe vette. Tehát szinte minden európai országban láthatunk ilyen dolgokat. Látjuk azt, hogy a nem tetsző véleményeket elnyomják. A demokrácia és szabadság ne csak írott malaszt legyen. Köszönöm szépen, most pedig eh, szeretném Sisi úrnak átadni az a görög Hellén, asszonynak a görög Hellén parlament részéről. Köszönöm. Szeretném a görög képviselők nevében is megköszönni azt a lehetőséget, hogy felszólhatok. Tehát köszönöm a svéd elnökségnek, köszönöm eh, Baró úrnak, hogy bevontak minket a közös parlamenti munkába. Olyan programról van szó, amely hozzáadott értéket képvisel az európaiak életében. Hiszen együttes döntéshozatalra kerül majd sor a szubszidiás alapján. Tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együtt vállalják meg a jogalkotás felelősségét. Baró úrnak gratulálni szeretnék és az Európai Bizottságnak is gratulálni szeretnék azért az anyagért, amelyet előterjesztettek a Stockholmi program alapján. Úgy gondolom, hogy olyan helyzetet tükröz vissza ez az anyag, amely az igazság, a szabadság, a jog és a biztonság Európájának képét vetíti elénk. A görög parlament véleményét most nem szeretném részletezni, de néhány szót szólnék azokról a politikákról, amelyek eh, olyan témákkal függenek össze, mint például az emberek eh, saját eh, adatainak védelme, biztonsága, menekültügy, bevándorlás. Ezek a témák mind-mind alapvető fontosságúak Európa számára, és azon közös szabályok számára, amelyek amelyeket majd ezen kérdések megoldására hozunk létre. Bevándorlás tekintetében mindenképpen szükség van egy általános megközelítésre. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a fogadórendszerek hogyan néznek ki Európában. Természetesen azokat az országokat is megemlíteném, amelyek a külső határokon vannak. Milyen eszközöket, milyen intézkedéseket fog tenni a bizottság, hogy javítsunk a jelenlegi helyzeten, javítsuk, javítsunk a feltételeken, amelyekkel a bevándorlók szembesülnek. Nagyon sokat hallunk börtönökről, biztonságról Európában, azonban Igazából utópisztikus dolgok ezek. A realitás véleményem szerint nagyon más. Sokkal több infrastruktúrára van szükségünk, hogy igazságosságot és jogbiztonságot tudjunk felkínálni a bevándorlóknak is. Köszönöm. Most pedig szeretném átadni a szót Zbigniew Cihany úrnak. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Európáról úgy szólunk, mint a szabadságjog és biztonság közös térségéről. Vitánk során nagyon fontos témát is megemlítettünk, ez pedig az illegális bevándorlás. Szeretném én is megosztani önökkel félelmüket, amelyekről már az előttem felszólalók is szót úgy gondolom, hogy már van tapasztalatunk ezen a téren. Úgy gondolom, hogy mi, közép- és kelet-európai lakosok, mi Lengyelországban megtapasztaltuk mi az, amikor Európát mesterségesen kettéosztották. Amikor uh, a vasfüggöny választotta el nyugatot és keletet egymástól. Az én országom, az én országom polgárai rendelkeznek tapasztalattal ezen a téren. Éppen ezért nagyon óvatos lennék, ami bizonyos jogi megoldásokra vonatkozik. Olyan megoldásokról hallunk, amelyek esetében nagyon óvatos lennék. Nem szabad újabb falat felemelnünk, hogy elzárjuk Európát azon emberek elől, akik Európában szeretnének élni. Európában elég gyakran éheznek bevándorlók. Európában nem tapasztalják meg a szabadságot és a biztonságot. Ebben a helyzetben arra is figyelnünk kell, amit az Európai Emberi Jogi Bíróság mond. Az egyezmény 8 cikke gyakran a bevándorlás területén az egyetlen idézett cím. Itt a bevándorlók kényszer kitoloncolásáról van szó. Ennek pedig nagyon gyakran tragikus következményei vannak. Nem csak az érintett személy, hanem az egész családja számára. Amennyiben a emberi jogok egyezmények 8-as cikke csorbát szenved, amennyiben szabadságjogokról beszélünk, arra is gondolnunk kell, hogy az Emberi Jogi Bíróságnak és a luxemburgi bíróságnak milyen döntései vannak. Főleg ismét a nyolcas cikk figyelembevételével. Például gondoljunk arra a helyzetre, amikor megcsapolják magánszemélyek telefonbeszélgetés megfelelő ügyészségi határozat nélkül. Például volt egy eset Németország kapcsán, amikor egy ügyvédi irodába hatoltak be, és semmilyen határozat nem volt erre. A Strasburgi és a Luxemburgi Bíróság ezekkel az esetekkel soha nem ért egyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Korassa Bilt asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnézést. Most Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak a svéd elnökségnek a stokami program kezdeményezéséért, ezt természetesen támogatjuk. Szeretném azt kiemelni, hogy, hogy Beatrice Gászkasszony személyesen is rendkívül elkötelezett a program iránt, megpróbálja állampolgár központúvá tenni Európát. Remélem, tudjuk kommunikálni azt a polgáraink felé, hogy nem szeretnénk, hogy Európa erőd lenne, mint ahogy van, aki ezt említette. Szeretnék a hozzáállásról beszélni. Úgy értem, hogy úgy érzékelem, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon komoly feladatokat ró ránk. Az intézményi, intézményi kapcsolatoknak sokkal felelősségteljesebben kell működnie. Egy példával élnek. Véleményem szerint itt a parlamentben el kell, el kell azon gondolkodni, hogy bizonyos törvény, bizonyos jogszabály tervezeteknek, tervezeteket meg tudjunk állítani, hiszen december elejétől ezt megtehetjük majd. Nem biztos, hogy ez felelősségteljes hozzáállás, elnézést, hogy ezt így kerekperec kimondom. Westerberg úr említette tegnap, hogy meg kéne erősítenünk az együttműködés nemzeti parlamentbeli kollégáimmal. Ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, hogy lehetne megtenni a kozákon kívül, milyen fórum van még erre. Házkasszony említette, hogy az értékek tiszteletben tartását, illetve a ö, személyes adatvédelmet valahogyan össze kéne egyeztetni a biztonsággal és szabadságvédelemmel. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megtenni, remélem, hogy pragmatikusabb módon, kevésbé ideológikus módon lehet majd megtenni. Én vállalkozó vagyok, és egyetértek azzal, amit Buszurtil úr mondott, a Stockholmi program bonyolult, hosszú, program 5 évet idő fel. Jó lenne, hogyha most már a konkrétumokkal foglalkoznánk, a végrehajtással. Kérem, hogy a polgárok felé forduljunk, mondjuk el, hogy igen, kiváló ötleteik vannak, de ezt is ezt sikerült konkrétan elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most Szállom Dave. következik a Egyesült Királyságból. Elnök úr, köszönöm a szót az emberi jogi egyezményt Lengyelország és Finnország képviselője is megemlítette. Éppen ezért eh, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy, eh, hogy az Európai Unió is csatlakozzon az egyezményhez, az már több, mint aktuális. Azonban eh, Európában azt látjuk, hogy eltérő igazságszolgáltatás alakul ki a karta és az alapjogi karta között. Itt igazából uh, arról van szó, hogy az emberek az úgynevezett fórum shoppingot csinálják, tehát megnézik, hogy hol kapják a legkedvezőbbet. Tehát a Strasburgi Bíróság az emberi alapjogi ügyekkel foglalkozik. Mi történik akkor, amikor a nemzeti bíróságok uh, értelmezik majd a dokumentumokat, és más uh, értelmezésre jutnak. Tehát, hogy különbségek vannak a dokumentumok között. A második témám pedig az európai elfogató parancs. Az állampolgárok nem azt akarják, hogy a bűnözők megmeneküljenek az igazságszolgáltatás karmaiból. Azonban, hogyha nem bíznak a polgárok egy másik ország bíróság eljárásában, az nem jó hogyha valakit őrizetbe vesznek, esetleg börtönbe csuknak olyan bűncselekményért, amelyért a saját országában nem járna börtönbüntetés, akkor nem tudom, hogy ez fenntartható -e így. Tehát nem hinném, hogy akkor az európai elfogató parancs túlságosan népszerű lesz. Mindenképpen szólnunk kell erről a problémáról. Az embereknek bízniuk kell a tagállamok bírósági rendszerében, igazságszolgáltatásában. Az európai elfogadóparasnak még mindig arányosnak kell lennie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, szeretném Alvaro Cuesta Martíneznek átadni a szót a spanyol képviselőházban. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mindenek előtt hadd gratuláljak Ask svéd miniszterasszonynak, hiszen Svédország, Svédország az elnökség alatt kiváló munkát végzett, és Báró úrnak is gratulálok ő is rendhagyó munkát végzett a bizottság részéről, a bizottság eh, nyilatkozatai kiválaik, azt gondolom, hogy mind a kettő, mind a két nyilatkozat, amiről ma szó volt, előremutató. Aztán hadd gratuláljak a munkacsoportok jelentéstevőinek, olyan témákat foglaltak össze, amelyik amelyek mindenképpen nagy konkrét, nagyfokú konkrétságot igényelnek. Az igazságosság, az, informá- az igazságosság kérdése, az információs technológia, ezek voltak a mai témák. Egy Szártóri idézet jut eszembe, azt kérdeztek tőle, hogy az ember akarata, vagy a nép akarat, vagy Isten akarata ez, amikor ismeret akarata fundamentalizmus. Erre a válasza a laikusság volt, hiszen a laikusságon keresztül juthat kifejezésre a szabadság, ez a találkozási pont. Aztán adatvédelem lenne a következő témám. Tíz nappal ezelőtt Spanyolországban a világ adatvédelmi ügynöksége hivatalai, hatóságai találkoztak, és Spanyolországban nagyon nagy a támogatottsága annak, hogy egy közös európai intézményt állítsunk fel, adatvédelmi intézményt, illetve hogy egy Európán kívül is érvényes nemzetközi szabályrendszer legyen erre érvényes. Harmadik dolog, a különböző igazságszolgáltatási ítéletek, döntések kölcsönös elismerése, a büntetőjog harmonizálása konkrét kérdésekben, tehát konkrét bűncselekmények esetén. Igenis van lehetőség arra, hogy harmonizáljuk a bűn, büntetőjogot a terrorizmusban, avagy az emberkereskedelem elleni harcban, különös tekintettel azon típusú emberkereskedelemre gondolok, melynek célja a szexuális kizsákmányolás eset, gyerekek esetében. Mindenképpen meg kell védeni a gyerekeket, és ehhez harmonizációra van szükség. Utolsó dolog, az együttműködés kultúráját kell megteremteni az igazságosság esetében, az igazságszolgáltatás esetében. Beszélünk a bírók hálózatáról, a az ügyészek együttműködéséről, hálózatáról. Nos, mindenképpen a jogsegészszolgálatot is el kell terjeszteni, harmonizálni kell, tehát garanciákat kell adni, a vádlottakat segíteni kell, fordítással, tolmácsolással. És egy kérdést is szeretnék föltenni, úgy gondolom, hogy nagyobb ö, energiákat kell mozgósítani az együttműködés során. Kérdésem tehát, hogy a bizottság, illetve a svéd elnökség hogy gondolkodik erről, hogyan képzeli el a közös európai ügyészség felállítását, lehetőséget lát erre. Elnök, Miguel Parisak következik, az EGSB képviselője. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Én az EGSB-t képviselem itt ma, és ahogy bizonyára tudják, ez egy tanácsadó intézmény, a civil társadalmat képviseljük, Európa fejlődésén munkálkodunk, a mezőgazdászokat, a halászokat, a fogyasztói szervezeteket képviseljük, a szakszervezeteket is, tehát gyakorlatilag a civil társadalom. A múlt héten plenáris ülésünk volt, 340 képviselőnk elfogadott két dokumentumot a stokholmi programmal kapcsolatban. Az egyik a bizottság dokumentuma, a másik pedig egy saját kezdeményezési dokumentum, minek az a célja, hogy a jövőben a bevándorlási politika tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Általánosságban elmondhatom, hogy bizottságunk számára alapvető fontosságú a Stockholmi program, különös tekintettel a polgári jogok védelmére. Az európai polgároknak szüksége van arra, hogy egy olyan közösségbe tartozanak, amely meg tudja védeni szabadságukat, szabadság jogaikat, illetve biztonságukat. Ezen a területen meg kell találni az egyensúlyt a biztonság és a szabadság között. A történelem is megmutatta már, hogy amikor föláldozzuk a szabadság értékeit, illetve a jogállamiságot a biztonság oltárán, például a terrorizmus elleni harcban, akkor már is csatát nyertek a terroristák, hiszen megszűnik a ö, szabad és demokratikus állam. Az bevándorlási politikáról szeretnék most beszélni. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna a közös európai bevándorlási politika. Bizottságunk azt kéri, hogy Európában legyen ilyen közös szakpolitika, harmonizált tagállami politikákkal, ahol jogi átláthat, vagy ahol legális módon, átlátható módon lehet végezni a politizálást ezen a területen. Számomra csalódás volt, hogy a svéd elnökség nem tudta elfogadtatni a bevándorlásról, illetve a bevándorlók, bevándorló, bevándorlók jogairól szóló kerethatározatot a tanácsban. Barrow úr, a bizottság alelnöke jól tudja, hiszen jól ismeri az Európai Integrációs Fórumot, hiszen részt vesz velünk együtt ebben. A bevándorlókat képviselő összes szerv jelen van ezen a fórumon, illetve az ombudsmanok is. Tehát ez, egy, ez egyfajta európai perspektívát ad. A kérdésem ezzel kapcsolatban az integráció szempontjából szerintem hibás üzenet az új bizottság tárca felosztása, ahogy azt Bározó úr javaslat, javasolta, hiszen összekötni a bevándorlást a, bevánd, a bevándorlást a bűnözés elleni harccal elhibázott döntés. A bevándorlás inkább a diszkriminációval kéne összekötni, vagy az alapjogokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném átadni a szót uh, Dimitrios Papadimulisnak a görög parlament részéről. Köszönöm, uh, elnök úr. Az uh, európai Unió és a nemzeti parlamentek együttműködése a karta kérdésében, tehát az alapjogi kartáról szólunk, olyan lehetőséget is kínál számunknak, hogy újra helyreállítsuk az elveszett bizalmat, újraállítsuk a biztonság és a jog által érzett bizalmat hiszen eh, korábban nem voltak megfelelő garanciák, és eh, a emberi jogokat eh, nem igazán tartották be, főleg a társadalom gyengébb tagjaival szemben. A biztonsági rendszerünk amerikanizálódott, véleményem szerint pedig itt az Egyesült Államok nem éppen példaértékű ország. Fontos az, hogy hallgassuk meg a tanács részéről Ask asszonyt és Barró urat a bizottság részéről olyan konkrét témáról, amelyre szeretnénk rákérdezni. Ask asszony, Baró úr, lesznek közös politikára irányuló javaslataik ezen a területen? Amikor a, arról lenne szó, hogy a kormányzatok opt-outot kaphatnak. Tehát látjuk, hogy három esetben van ilyen. Nagy-Britannia, Lengyelország és Csehország opt-outot kapott az alapjogi karta alól. Tehát az Európai Unió közepén az emberi jogok területén egy fekete lyuk található. Másodszorban több együttműködésre van szükségünk a bíróságok és a rendőrségek között, a bűnüldözés érdekében. Azonban ez hogyan történhet meg, hogyha nincsen politikai akarat? Minden egyes állampolgár hirtelen megfigyelés alatt találhatja magát, hogy nagy testvér figyeli, és ez bármikor meg lehet indokolni a terrorizmustól való félelemmel. Az én országomban is ez a helyzet. Nem szeretném, hogy így maradjon. Végezetül lenne egy kérdésem a migrációval kapcsolatban is. Van egy alapelv, amelyhez az Európai Uniónak ragaszkodnia kellene, ez papíron megvan, azonban a valóságban nincs. Ez pedig a szolidaritás. A szolidaritás nem csak a bevándorlás biztonságáról szól, hanem az emberi jogokról is. Vannak olyan emberek, akik jogait nem veszik figyelembe a biztonság nevében. Amire szükségünk van, az, hogy ezeknek az embereknek is megadjuk a jogaikat. Az első dolog, amire szükségünk van, az az, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, hogy az emberi jogi bíróság ítéleteit a gyakorlatba is átültessük. Barró biztos úr, Görögország és Spanyolország olyan országok, ahol rengeteg bevándorló száll partra. Miért hagynak minket egyedül? Szó szerint és metaforikusan is. Mi vagyunk Európa külső határán. Közös tehermegosztásra van szükségünk, hiszen a bevándorlás egész Európát érinti. Ha az európai gazdaság helyreáll, szükségünk lesz ezekre az emberekre. Köszönöm, most pedig a belga parlament részéről Hofs képviselő úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A tegnapi plenáris ülésen azt mondottam, hogy a biztonsághoz való jog minden európai polgár joga. Most pedig a szólásszabadság mellett szeretnék érvelni. Már utaltak arra itt korábban, hogy van egy olyan párt Belgiumban, amelyet ki taszítottak a politikai életből Belgiumban, most viszont egyre több szavazatot nyer. Jelenleg a parlamentben kisebbségben vannak azok, akik elítélik a párt finanszírozás módját, és így a pártom nem tudja ott folytatni, ahol a jog elődje befejezte. úgy tűnik, hogy az eh, eh, bűncselekménynek számít, hogyha azt mondjuk, hogy Flandria saját nemzet. Szerintem mindenki szabadon mondhatja el a véleményét, ez jog, mindenkinek a saját joga. Szeretném, hogyha megvalósulna a szólásszabadság minden nép esetében, illetve minden nyelv törvénykezhetne önmagáról. Azok a törvények, amelyek Belgiumban érvényesek, bármelyik országban felüthetik a fejüket, úgyhogy bárki bárki észlelheti azt, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint Belgiumban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most Axel Fox következik az Európai Parlament. Köszönöm szépen. Mindenek előtt azt szeretném megállapítani, hogy a Stockholmi program egy fantasztikus fejlődést jelent, hiszen továbbfejleszti a Tamperei programot és a Hágai programot is amelyek a Lisszaboni szerződésben nagyon fontos minőségi előrelépést jelentenek. Ezt pedig teljes szívvel üdvözlöm. Utalnék arra is, hogy az Európai Unión belül természetesen közös válaszokra van szükségünk a migráció, a bevándorlás kérdéseire. Természetesen biztonsági stratégiára is szükségünk van. Akár akarjuk, akár nem akarjuk, ezek a kérdések itt élnek velünk, és nem tudjuk őket befolyásolni. Azt is szeretném megállapítani, hogy az Európai Uniónak a, erre a feladatra a lehető legjobb választ kell adnia. Éppen ezért szeretném megköszönni a hölgynek és az úrnak a pódiumon a munkáját. És szeretném elmondani nekik az is, azt is, hogy nagyon fontos, amit teszünk, de óvatosnak kell lennünk, és esetleg egyszerű szabályokat kell találnunk, hiszen egy lépés Európában öt lépést jelent a tagállamoknak. Nem szabad a tagállamoktól túl sokat követelni sem, hogy mindenképpen az európai rendszerhez alkalmazkodjanak. Éppen ezért óvatosak legyünk. Az adatvédelemről is szólnék. Örülök annak, amit Martinez úr mondott a spanyol delegáció részéről, az adatvédelem esetében meg kell találnunk az egyensúlyt az egyén szabadsága és az általános biztonság, illetve a magánszféra és a közbiztonság között. Arra is utalnék, hogy a legfiatalabb generáció ma már egy teljesen más világban nő fel, az internet világában. Az adatok nagyon gyorsan utaznak, és a személyes adatok nagyon torz képet is tudnak egy személyiségről adni, amennyiben az interneten lévő adatokat összesítjük. Mindenképpen azt javasolnám, hogy olyan alapra helyezzük az egyén védelmét is, amely valamilyen biztonságot ad. Az interneten lévő adatokat senki nem tudja már ellenőrizni. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az utolsó felszólalás a részvevők részéről. Most pedig átadom Buzek elnök úrnak az ülés vezetését. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm társelnökömnek a kiváló elnökösködést, és köszönöm kollégáimnak is a hozzászólásokat. Látom, hogy a felszólalók listájának a végére értünk. Egyetértünk ezzel? Tehát senki nem protestál. Most akkor szeretném a svéd elnökséget képviselő igazságügyminiszter asszonyt megkérni, hogy kommentálja hallottakat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a nagyon érdekes hozzászólásokat, kommentárokat. Lehetetlen számomra az összes kérdést megválaszolni, de ne, nem is ez a dolog lényege. Inkább uh, szeretném megismételni azt, amit mondtam a bevezetőben, de azért néhány megjegyzésre szeretnék reagálni bizonyos fontos kérdésekre. A bűnüldözés nagyon fontos, azonban nem szabad az egyén jogait csorbítani. Ez egy nagyon központi kérdés. A Stockholmi programban az a célunk, hogy egyensúly legyen az elnyomó intézkedések és az állampolgári jogok garantálása között. Minden bűnüldözés arról szól, hogy ezt az egyensúlyt fenntartsa. Úgy gondolom, hogy a stokholmi javaslat sokkal jobb megoldást kínál, mint ami eddig volt. Ezen kívül néhányan utaltak arra, hogy el kell gondolkoznunk azon is, hogy a hágai program előtt hogyan eh, cselekedtünk a gyakorlatban. Megállapíthatjuk, hogy nagyon egyszerű határozatot hozni, és nagyon nehéz azt megvalósítani. A stokholmi program erre is kitér, hiszen benne van a kiértékelés, a stokholmi programban a utánkövetés is szerepel. Tehát ez pedig nagyon fontos, akkor amikor a céljainkat megfogalmazzuk, hogy az embereknek elmondjuk, hogy miért is tevékenykedünk. Valaki rámutatott arra is, hogy mennyire fontos az, hogy bízzunk az egymástól származó információban. Emlékeztetnék arra, hogy nagyon gyorsan határozunk majd ezen a téren. Tehát például a bűnügyi laborok akkreditációját is szeretnénk harmonizálni Európában, és például, hogyha Svédországból igazol egy labor egy bizonyítékot, akkor azt fogadják el mondjuk Spanyolországban is úgy kell ezt eh, kialakítanunk, hogy eh, nagyon hamar lehessen a bíróság előtt is ezeket a bizonyítékokat alkalmazni. Úgy eh, gondolom, hogy a parlamentben nem volt mindenki nagyon boldog ennek a hallatán, de szerintem ezzel a tekint, ebben a tekintetben mindenképpen gyorsan kell lépnünk. A rendőri együttműködés fontos, azonban nem szeretnénk európai rendőrséget. A stokholmi program sem akarja ezt, és néhány tagállam viszont szorgalmazza. Az Európol olyan lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy jobban összehangoljuk a nemzeti rendőri szervek együttműködését. Az együttműködést hangsúlyozom. Szükséges van valamilyen összehangoló szerve, az Európol pedig szerintem megfelelő erre a célra. Tehát itt az Európai Unió határain kívül is szorgalmazni kell az együttműködést. Az Europol a tagállamok rendőri szerveinek az együttműködését hangolja össze, és így lehet a helyi nemzeti és nemzetközi együttműködést javítani. A tagállamokban konkrétan is beszéltünk a stokholmi programról és bilaterális szinten is zajlik az együttműködés. Valaki felvetette az európai ügyészség lehetőséget. Elgondolkozhatunk ezen. A stokholmi programban egy alternatívaként szó is van erről a három közül, hogy hogyan tudjuk az ügyészi együttműködést javítani. Az ügyészségnek nagyon konkrét feladatai vannak. Ezt a fontos kérdést nem szabad elfelejtenünk. Nézzük meg, hogy milyen lehetőség a legjobb. Sokan egyetértettek abban, hogy nem szabad kizárni a bevándorlókat az európai erődítményből. Vannak olyan politikai erők, amelyek megkísérel, meglovagolni az aggájainkat. A migráció pedig számos aggályt táplál. Európa sok részében igazi kihívása bevándorlás. Mindenképpen tovább kell foglalkoznunk a témával. A stokholmi program nagy teret szán erre a kérdésre. Tehát mindenképpen szolidárisaknak kell lennünk ebben a kérdésben. A migrációs kérdésekkel úgy kell bánnunk, hogy tudjuk, hogy ha nem foglalkozunk a kérdésekkel konkrétan, akkor tényleg lezárjuk Európát a külvilág elől. Egy megfelelően megszervezett tevékenységre van szükség, amikor az emberek idejönnek és menedékjogot kérnek bármilyen okból kell néznünk, hogy honnan jönnek a bevándorlók, azokkal az országokkal is fel kell vennünk a kapcsolatot, hiszen ezekkel az Európai Unión kívüli országokkal is mindenképpen együtt kell működnünk, különféle projektekkel. Például a Frontexnek eh, vannak ilyen példái is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy eh, az emberek ellen fel kell vennünk a harcot, nem. A Frontex arról szól, hogy megkísérelje támogatni a nemzeti határrendészeteket. Ez pedig eh, jelenti a képzést, az ismeretek, eh, tapasztalatok továbbadását. Nagyon fontos, hogy jól működjön ez. Nagyon sokan eh, gondolják azt, hogy a Frontexnek át kell venni több dolgot, viszont nem hajlandók ezt támogatni. A stokholmi programban is megpróbálunk konstruktívak lenni. Megpróbáljuk a regionális irodák segítségével szorgalmazni a jobb együttműködést. Ezek konkrét lehetőséget is jelenthetnek. De hangsúlyozom, hogy a határellenőrzés, a határrendészet túlnyomó részt nemzeti feladat. Mi szorgalmazzuk az együttműködést, annak érdekében, hogy az Európai Unióban hozzáadott értéket képviseljen a határokon átnyúló rendészeti együttműködés. Végezetül pedig szeretném még azt is elmondani, hogy tegnap és ma nagyon fontos megbeszélésre került sor, nagyon izgalmas volt hallgatni a hozzászólásokat. Természetesen nem vagyunk még készek. Egyidejűleg az elnökség, a bizottság és a nyugat-balkáni országok találkozója is zajlik. Ők még nem az Európai Unió tagjai. Az Európai Unióban pedig lehetőséget kell látniuk, hiszen a jogállamisággal kell segítenünk az országoknak, hogy fellépjenek a korrupció és a bűnözés ellen. Néha nagyon-nagyon nehéz problémáink vannak. Az országok különbözőek nem tudnak mindig egyetérteni, nagyon egyszerű politikai vitákat folytatni, azonban egy nagy palettányi problémánk van. És a nyugat-balkáni országokkal való megbeszéléseket folytatnunk kell. Az Európai Uniónak pedig együtt kell működni a szomszédaival, és nem elzárkózni előlük. Az együttműködésünk fő feladata pedig a béke. Tudjuk, hogy a mi világrészünkben is voltak háborús cselekmények, és tudjuk, hogy milyen problémákat okoztak ezek. És azt is tudjuk, hogy az Európai Unió nem hangolt össze politikáját ezen a téren. Tehát meg kell kísérelnünk, hogy az emberi kapcsolatokba is rendet vigyünk. Hihetetlenül fontos, hogy jó példát mutassunk. Az Európai Parlament pedig nagyon sokat tesz ebben a tekintetben. Remélem, hogy a stokholmi program iránytű lesz. Egy olyan eszköz, amely megkönnyíti az elkövetkezendő évek munkáját. Hiszen eh, lassan eljut, eljön december, és a Lisszaboni szerződés is itt lesz. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony, hogy összefoglalta a problémákat, és hogy néhány aggályra választ is adott. Ignácio Cosido Gutiérrez a spanyol parlament részéről szeretne néhány megjegyzést tenni a hármas munkacsoport munkájáról egyetértettem a társ elnökömmel, hogy ez lehetséges, hiszen még van egy kis időnk még. Tehát öné a szó. Csak egy percet kérek, elnök úr. A harmadik munkacsoport következtetéseivel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni, tehát hogy az a kapcsolatban, hogy megvédjük állampolgárainkat. Az első bekezdésben azt mondjuk, hogy nincs semmilyen konfliktus az élethez való jog, tehát a biztonságos élethez való jog között. Szerintem ez nem így van, hiszen az, ember, az élethez való jog az első emberi jog. Vélemény szerint nincs ellentmondás a biztonság, illetve az emberi az élethez való jog között. Elnök, a hármas munkacsoport elnökére nézek. Kérem, hogy reagáljon erre a felvetésre. Elfogadható ez a apró kis változtatás. Itt van-e vajon a hármas munkacsoport elnöke? Well, okay. So we will think about that. Nem, akkor elgondolkozunk rajta. Tessék, kérem válaszolj. Elnök úr, ez egy jó, jó, jó a javaslat, semmi gond nincs, ezzel el tudjuk fogadni. Elnök, köszönöm szépen, én is ezt gondoltam, de hát a jelentés tevő nagyon fontos ember, kedves kollégák, hát mindig a legfontosabb, hogy ezért kerestem a jelentéstevőt, vártam, hogy ugyanezt elmondja, de a jelentéstevő nélkül az ön segítségével elmondhatjuk, hogy jó lesz ez. Most pedig biztosunk felé fordulok. Barró úr, kérem, hogy foglalja össze a vitát, fejtse ki vélemény. Je veux remercier tous les Elnök úr, először is azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik részt vettek a vitában. Az kasszony már taglalta a problémákat, és igyekszem majd egy néhány válaszelemmel rendelkezésükre állni. Megismétlem, Európát Európának adnunk kell egy adatvédelmi architektúrát. Ez egy nagyon fontos pont, mint már korábban hangsúlyoztam. Egyéb iránt pedig a migrációs politikára már utaltam, ugyanis a programban ezt meglehetősen kiegyensúlyozott módon kezelik. Ugyanez vonatkozik végül is a menekült ügyre is. Éva Maria asszony szintén az integrációt említette. Mindkét hozzászólónak azt tudom mondani, ami új stokholmi programban, az a globális megközelítés, harmadik államokhoz fűződő partneri viszony, partnerség. Itt a fejlesztés és a bevándorlás egy megközelítésben látjuk, ez új. Buzuti úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy felvázolta a párhuzamot a belső piaccal. Igenis szükség van a szabadságbiztonság és jog térségére Európában. És eh, Kulik úrnak pedig válaszolok szintén, nyilvánvaló, nem akarunk egy európai rendőrséget, a Frontex csak koordináló szerepet vállal, amikor a tagállamok erőfeszítését nézzük, a tagállami határok védelme az bizony a tagállamok dolga. Arról van szó, amit már mondtam, mi távolról sem kívánjuk a szubszidiaritást megbontani, hanem Európát egy pluszként látjuk. Barátnak, minisztériumnak is köszönetet mondok, aki az együttműködés egy fontos témáját vetette fel a rendőrség és az igazságügy, az igazságszolgáltatás együttműködése nagyon fontos. Szükség van, hogy a két szervezet között egy adatcserére sor kerüljön. Köszönöm egyébként a svéd elnökségnek külön most, amely lehetővé tette, hogy a prümi szerződés rendelkezését európai szintre emeljük, és ez bizony elkezdett eh, egy következő hozzászólóra válaszolva, mm, egy olyan rendszer felé indultunk el, amely a Schengeni és a vízumrendszerrel eh, végül is azt a lehetőséget kívánja biztosítani, hogy az információ cserére sor kerüljön. Ez egy fontos eleme a védő Európának. Javier úr egy közös igazságszolgáltatási kultúrára hivatkozott itt Európában. Igen, és bírák cseréjére szükség lehet. Ez egy nagyon fontos eleme, hogy megteremtsük ezt a közös elismerést, a közös bizalmat. Koszidó úr, Nyilvánvaló, hogy nem akarunk egy európai rendőrséget létrehozni. Távolul sem akarunk egy bunkert Európából. Viszont a meglévő eszközöket jobban akarjuk használni, vonatkozik az Európóra is. És bizonyos a fenyegetettség, elemzés, ez az Organized Treatment Assessment, ez bizony fontos dolog, tehát a szervezet bűnözés jelentette veszélyet. Itt valamit tennünk kell, de ez nem azt jelenti, hogy az államok szerepét kívánnak átvállalni. Szaszi úrnak is köszönöm a hozzászólást. Igen, igaza van Szaszi úrnak, az Európai Uniónak csatlakoznia kell az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, és hivatkozott a átláthatóságra, és szerintem itt világos, hogy haladni fogunk. Bonzor, nem akarom egy szuperállamot, az Európai Uniós polgárság nem csökkenti az állampolgárság jelentőségét, hanem igenis kiegészíti, gazdagítja. Hogy utána szóló pedig felvetett valamit, ami a fogvatartás körülményeit célozta. Ez egy olyan pont, amelyről beszélt az olasz elnök résztvevő is. Igen, és jó gyakorlatokat kell kialakítani, alternatívákat kell kialakítani, és az itt szerzett tapasztalatokat ki kell cserélni. Csikon asszony Teljesen jogos dologra hivatkozott. A jogalkalmazás közelítése Luxemburg és Strasbourg között szerepelt a hozzászólásában. Ha az Európai Unió az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozik, akkor éppen ebbe az irányba haladunk. És eh, itt egy sor téma felvetődik, ami az Európai Emberi Jogi Bíróság szerepét növeli. Bild asszony, önnek is köszönetet mondok. Az Európai Parlament és az egyes tagállami parlamentek szerepét emelte ki, ez fontos volt. Én magam is eh, tagállami parlamenti képviselő voltam, ezért látom, hogy mennyire fontos, hogy ezt a jogrendszert alakítsuk ki tagállami képviselők saját államaikat, saját tapasztalatokat kiválóan ismerik. Bész úr. Egy érdekes felvetéssel állt elő az alapjogi karta és az emberi jogi egyezmény közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet, ez potenciálisan jelen van, de azt hiszem, hogy ezt a jogalkalmazás kezelni fogja tudni. Az európai elfogatási parancsot említette még, ami egy fontos eszköz, vitathatatlanul, viszont jól kell használni, és az arányosságot be kell tartani, ami pedig az eljárásjogot illeti, és itt külön köszönetet mondok a svéd elnökségnek, kedves Beatrice. Igen, egy első lépés megtörtént a minimális garancia irányába. A tolmácsolás és fordításhoz való jog, mint téma vetődött fel, és ez elkerülhetetlen. Martínez úr, igaza van, a legsúlyosabb bűncselekményeket vitán felül üldözni kell, nem akarunk mit európai büntetőjogot ehhez, de a legsúlyosabb esetekben igenis a büntetések egy konvergenciája szükséges. Azt hiszem, hogy Pariza úr, erre még nem válaszoltam, Krisztános. A Gazdasági és Szociális Bizottság nevében az integrációt vetette fel. Az ENSZ jelentésében az szerepel, hogyha a bevándorlókat jól tudjuk integrálni, akkor az egy gazdagodást jelent. Ha nem jól integráljuk őket, akkor gyengít bennünket ez. Ilyen megközelítést kell alkalmaznunk. Ami pedig a bevándorlók jogait illeti, a Stockholmi programban majd szerepel ezzel kapcsolatban valami Papadomulis úr? Válaszom az, hogy igen, haladunk, még akkor is, hogyha adott esetben opting out-ot választottak néhányan, de ez nem gátolja a haladást. Az adatvédelmi architektúra az működni fog, és a magánéletet, a magánszférát igenis védeli fogjuk. Nem lesz Big Brother Európában. Az Európai Uniónak nincsen hatásköre a kisebbségi jog kérdésében, de támogatjuk. Foszúrnak pedig azt válaszolom végül, igen, adatvédelem persze kell, és a jövőben is bizonyos technikákat elmagyarázunk, amely arra szolgál, hogy a magánszférát védjük, mert ez érinthetetlen, ez egy fontos elem. Talán nem sikerült minden egyes kérdésre külön kitérnem, de azért azt elmondhatom, hogy Beatrice Ászkaszonyjal alaposan hallgattok önöket, és nagy érdeklődéssel. Thank you. Köszönöm szépen biztos úr, kolléganők és kollégák, szinte ülésünk végére értünk. De még egy 5-7 percre szükségünk van, hiszen eh, megbeszélésünk végén szeretnénk néhány megalapítást tenni. Most mindenek előtt eh, szeretném megköszönni az Európai Unió soros elnökének, Svédországnak, és Per Westerberg úrnak és Ask asszonynak, aki a svéd igazságügyminiszter, hogy ilyen jó hozzászólásokat tartottak. Colleagues, and if I could say that um, commission... Szeretném elmondani azt is, hogy a bizottság képviselője Barró úr, a jog, biztonság és az igazság képviseletében kiváló hozzászólást. Tehát köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm munkáját. And, uh, if I would to give a... Most pedig átadnám társ elnökömnek a szót, hogy tegye meg záró megjegyzéseit. Köszönöm. Kihívás, ez el kell, hogy mondja. Elnök úr, biztos úr, miniszterasszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. A két nap során arról vitáztunk, hogy lépnünk kell olyan dolgok ellen, hogy küzdjük le a határokon átnyúló bűnözés, jobb legyen az adatcsere, és jobban bízzunk egymásban. Beatrice Ask, miniszterasszony, arról is szólt, hogy mi van előttünk, mi vár ránk. A szabadság, jog és biztonság területét csak is így tudja kialakítani. Számos olyan kérdés merült fel, amely a Stockholmi program megvalósításával függ össze. Nyílt vitát kell folytatnunk azokról a témákról, amelyeket itt a két nap alatt hallhattunk. Ahogy tegnap is említettem már, a nemzeti parlamentek nagyon aktív, konstruktív partnerek abban, hogy garantáljuk, hogy az Európai Unió intézkedései a lehető legjobb kezekben vannak a tagállamokban. Megpróbálunk gyakorlati megáll, megoldásokat találni, hogy a program minél hamarabb valósággá váljon. A svéd elnökség éppen ezért az európai parlamenti elnököket december 11-12-ére meghívta egy megbeszélésre. Nagyon fontos az, hogy a parlamenti elnökök 2010. május 10-i találkozója is arról szól, hogy hogyan tudjuk a Lisszaboni szerződést élettel megtölteni. Meg kell találnunk azokat az eszközöket, hogy intenzívebbé tegyük a legjobb gyakorlatok és a információk cseréjét, főleg ami a szubszidiaritás elvének betartásának ellenőrzését jelenti. Ki kell dolgoznunk az interparlamentáris megbeszélések jobb összehangolásának módszereit is. A nemzeti parlamenteknek eh, meg kell oldaniuk azt, hogy a szabadság, jog és biztonság területét hogyan tudják jól ellenőrizni. Hölgyeim és uraim, számos kérdést azonosítottunk tegnap és ma, amelyet a szakbizottságok a parlamentjeinkben még tovább vizsgálnak. A hatékony felülvizsgálathoz szükség van a parlamentek együttműködésére is. Végezetül pedig remélem, hogy a parlamentek szakbizottságai a Stockholmi program további megbeszélésein is meghallgathatjuk. A Lisszaboni szerződés lehetőséget ad erre. Most pedig szeretném Buzek úrnak megköszönni, hogy társelnökön volt, Buzek úrnak és a spanyol parlament elnökének a lehető legjobb, legtöbb sikert kívánom, hogy megszervezze a következő megbeszélést. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Westerberg kolléga, kollégák, én is szólnék néhány szót a megbeszélésünk végén. Hihetetlenül fontos témákról volt szó. A biztonságról, a jogról és a szabadságról. Mindjárt egyetértünk ebben. Nagyon sok témát észleltem, amelyet felvetettek. A biztonságok, az állampolgárok biztonsága, a jogai, a migráció határokon átnyúló bűnözés, emberi jogok, Frontex, kábítószer, korrupció, terrorizmus, alapjogi karta, adatvédelem, rengeteg témáról volt szó. El kellene gondolkoznunk azon is, hogy a jövőben hogyan foglalkozzunk a témákkal. Három alap dokumentumunk van, a három munkacsoport dolgozta ki ezeket. Nagyon jó alapot adnak ezek nekünk, hogy folytassuk programunkat, és hogy decemberben elinduljon a Stockholm program megvalósulása, ahogy a svéd elnökség javasolta. Mi pedig eh, támogatjuk mindent megteszünk, hogy minél hamarabb életet leheljünk a stokholmi programba, és hogy megfeleljünk az állampolgáraink elvárásainak. De ha valami többet is mondhatnék, nagyon fontos az, hogy vannak kötelezettségeim is, de el kell mondanom azt is, hogy több dologról van szó, mint a fő témánkról. Együttműködésünk a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között intenzívebb lesz a Lisszaboni szerződés életbelépése. Utána amely december 1-én történik meg. Minnyáján ezért küzdünk, minnyáján a Lisszaboni szerződés sikeréért küzdünk. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is. Az európai jogra lehetünk befolyással az európai jogalkotásra. Ez korábban nem volt így. Eljött az Európai Parlamentnek is a megfelelő idő, hiszen sokkal több hatalmunk lesz, mint eddig. Ezt mindenki tudja. De a kiváló együttműködés elengedhetetlen. Mi pedig eh, felkészülünk. Mindenkit megkérnék, hogy eh, működjön együtt abban, hogy kialakítsuk a legjobb együttműködést. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban szükséges lesz ez. Kész vagyunk segítséget adni, és biztos vagyok abban, hogy önök is készek a segítség nyújtásra, hiszen több kontextusra van szükségünk. Az első decemberben lesz. A parlamentjeink főtitkárjai fognak találkozni. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament főtitkárjai. És decemberben is találkoznak a parlamenti elnökök, a nemzeti parlament elnökei és az Európai Parlament elnöke. A svéd elnökség szervezi meg ezt. Most uh, szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az együttműködés, mennyire fontosak a hálózatok, a koszak, adott. A koszak működik. Megvannak a közös parlamenti üléseink, mint ez például. A következő a következő elnökség a spanyol elnökség alatt lesz. Már elfelejtettem a spanyol nevet, elnézést kérek. Ilyen fontos ország. A spanyol elnökség néhány napja jártam Spanyolországban, és nagyon komolyan készülnek fel már az elnökségükre. Lesz még egy közös parlamenti ülés az elkövetkezendő fél évben is, de szükség van az együttműködésre, bizottsági, szakbizottsági szinten is. Tehát a szakbizottságok közötti ülések is fontosak a nemzeti szakbizottságok és az EP szakbizottságai között. Az együttműködésünket tehát fejlesztjük, szükséges a hálózatképzés. Nagyon gyorsan ki kell dolgoznunk, az internet mindenki számára lehetőségre áll. Szeretnénk a eh, polgáraink irányába is hatékonyak lenni. Nem akarunk késlekedést a jogalkotásban. Ez nagyon fontos. Tehát eh, nagyon szükséges az, hogy megfelelően felkészüljünk. Tisztelt kolléganők és kollégák! Most a vitánk legesleg végén még lenne egy megjegyzésem. És Westerberg kollégámnak személyesen is szeretném megköszönni az együttműködést, hiszen nagyon jó, bizalmas együttműködés alakult ki közöttünk. Nagyon fontos volt, hogy jó légkörben zajlott az előkészítés. The next joint parliamentary meeting will be... A következő közös parlamenti ülés pedig a spanyol elnökség alatt lesz. Az Európai Parlamentben kerül sorra, mint mindig. Tehát uh, itt az Európai Parlamentben uh, a jövő fél évben is találkozunk. Most pedig Szeretném önöknek is, kollégek, megköszönni, hogy eljöttek, hogy hozzászóltak. Nem csak a plenárison, hanem a munkacsoportokban is. Szeretném megköszönni, hogy eh, elkészítették a jelentéseket is. Nagyon fontos támogatás volt ez, és tudjuk, hogy a parlamenti támogatás szükséges minden elképzelés támogatására. Hiszen az állampolgárainkkal szoros kapcsolatban állunk a nemzeti és az Európai Parlament szintjén is. Felelősek vagyunk minden egyes választópolgár érdekeért. Tehát mindig támogatni fogjuk az európai intézményeket, a tanácsot, a bizottságot és a kormányaikat odahaza. Tehát minden jót kívánok, köszönöm szépen, és a következő fél évben találkozunk. Okay.